Colleghi, vi, vi prego di fare silenzio, siamo troppo numerosi. Kedves kollégák, szeretnék mindenkit arra kérni, hogy maradjanak nyugton ott hátul. Olyan sokan vagyunk a teremben, hogy nem lehet majd hallanunk az előadót. Tegnap megkaptuk néhány módosítást követően a napirendünk új verzióját, és az eredeti tervezethez képest az eh, a változás azt jelenti, hogy a külügyminiszterek tanácsáról szóló beszámoló bekerült június 27-én. Június 15-én terveztük a parlamenti ellenőrző ellenőrzést az egészbére. re a következő pedig Sirius Wolski jelentése bekerült a napirendre a NATO parlamenti közgyűlésével fenntartott kapcsolatokról, és új a az alkotmányos kérdések megtárgyalása is. Nem tudom, hogy van-e valakinek a változással szemben fenntartása. Ha nincs, akkor elmondhatjuk, hogy jóvá hagytuk a napi rendet. Az elnök bejelentései. A a kibővített bűró mandátumának megfelelően a külügyi szolgálat előadói, Brock Quartieri és Verhofstadt kollégák megvizsgálták a főképviselő nyilatkozatát a politikai felelősség vállalásról, a külügyi szolgálatról és a kezdeti szakasz gyakorlati lépéseiről, a külügyi szolgálattal kapcsolatos lépésekről. A jövő őszön kerül ez a bizottság, a szakbizottság elé, és akkor kell az ajánlásainkat is megfogalmazni. Akkor nézzük a pénzügyi szabályozásokat. Az előadó itt van mellettünk, Franciszka Katarina Brandner, és eh, a véleménytervezet megvitatása kerül ma sorra, a módosítók előterjesztésének hatály, határideje az elnök úr szerint június 17-e. Ez már a második véleménycsere igen alapvető kérdés, úgyhogy nagy érdeklődéssel hallgatjuk Brandner asszony hozzászólását. Meg is adom a szót. Jó napot kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen, hogy kilenckor idejöttek a pénzügyi szabályok miatt, és a pénzügyi költség, a költségvetésről. Köszönöm szépen először is az árnyék előadóknak, hiszen valóban közös munka volt a vélemény kialakításánál. Nagyon sokat javított ez a szövegem. Arra szeretnék elsősorban rámutatni, igazából nem azokra a pontokra, amelyekben egyetértünk, mert tulajdonképpen nagyon sok mindent közösen, azonosan gondolunk, de a 12-es, 11-es és a 4-es. Hadd kezdjem a 4-es módosítóval. A legutóbb a különböző világ, a világ különböző régióira vonatkozóan, amelyek nem annyira szerepelnek az újságokban, bár az Európai Uniónak van missziója, de nem túl sok külügyi szolgálatbeli alkalmazott, és úgy gondolták, hogy ők a bizottságnak a saját tervét, terveiket mutatják be. Ma fogjuk délután ellenőrizni azt, hogy kérhetnek-e más országból delegációvezetőt, hogy az engedélyezést számokra elvégezze. Tulajdonképpen ez mm, költségkímélő lenne, és nem jelenteni azt, hogy a delegációt visszaküldenék a bizottságnak. A válaszra még várunk, Gressle asszony pedig ezt javasolta. Ez jobb, ez jobb lenne, lehetőség lenne a helyet, hogy visszaküldenénk ezt a feladatot, az ellenőrzés és jóváhagyást a bizottságra. Természetesen a, a gond az az, hogy eh, hogyan tudjuk ellenőrizni, hogy hova kerül a pénz. A mai nap későbbi részében, tehát mint mondtam, megkapjuk a választ. A másik pedig a 11-es módosító az alapok. Azt hiszem nagyon fontos lenne, hogy az Európai Uniós alapokat az európai beruhát kezelni a CSDP missziók vezetőivel. Van némi véleménykülönbség persze elteremben ezzel kapcsolatban, úgyhogy ezt valószínűleg kompromisszumos megoldásként kell majd valahogy feloldanunk. Majd meglátjuk. Nagyon érzékeny kérdés ez költségvetés szempontjából az 55-ös cikk alapján. Nem hiszem, hogy mi meg fogunk minden megoldást találni a kérdésre. A következő a 12-es módosítás ez a közvetlen költségvetési támogatásokról szól. Nagyon jól beszélgettünk ez, erről tegnap az EPP képviselőivel a hármas bekezdéssel kapcsolatban a társadalmi nyomonkövetés monitoring és nagyon jó lenne szerintem a monitoring szót kivenni, hogy Az intézményesítés ezen a területen az nagyon jó lenne, és a monitoring szót ki kellene vennünk. Remélem, hogy megoldja majd a kérdést. Egyébként pedig úgy gondolom minden módosítást sikerült bevennünk, bár van még egy, az Áldénak volt egy javaslata, igen. az átláthatósággal kapcsolatos intézkedésekről. Nem csak arról van szó, hogy azt kell megnéznünk, hogy ki kapja a forrásokat, hanem azt is, hogy mit kezdenek vele. Ebben a módosításban az szerepel, hogy csak a, kül, a külkapcsolatokra vonatkozó költségvetésekre írják ezt elő. Ez a négyes cím alatt lenne. Ez nagyon érdekes, hogy hogy csak ott szerepel, és akkor a, mégis a négyesre ír, négyesben szerepel, négyesre vonatkozna, és a főcímen szerepel, úgyhogy úgy gondolom, hogy erre vonatkozóan fontos lenne, hogy valamilyen jelzést kapjak. És hogyha megkapom ezt, akkor elfogadom ezt a, a javaslatot, is. ezen kívül egyébként semmivel nincs probléma. Köszönöm. Köszönöm én is. Now the floor is to the shadow rapporteur. Eh, next. Ezzel meg is adom a szót az árnyék előadónak, Neinszki kollégának, és elnézést kérek a kiejtésért, mondja az elnök. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy az elmúlt néhány napokban milyen sikeres volt a szakbizottság elő, előkészítő munkája. Átláthatóságot és rugalmasságot biztosít az EU költségvetésének, és jobb irányítást az európai pénzekre vonatkozóan. Továbbra is van, megmaradnak a politikai felek és pártok között a választóvonalak, először is az újonnan kialakított alapokkal kapcsolatban, másrészt pedig a külügyi szolgálat delegációjának a külügyi szolgálat adminisztratív költségvetésének a bizottsághoz való rendelésével kapcsolatban. Szilárdan hiszünk abban, hogy az alapokat csak a bizottságnak szabad irányítania új mechanizmusként, amelyet a parlament ellenőriz. Ennek során a, mente, a bizottsági költségvetés mentesítési eljárását is alkalmazni kell. A parlament egyszerűen nem rendelkezik az Európai Beruházási Bank és Alap között ugyanezzel az ellenőrzési joggal. Továbbá úgy is gondolom, hogy elfogadhatatlan az, hogy az az európai delegációk adminisztratív költségvetését vissza lehetne küldeni a bizottságnak, és ezzel olyan lehetőséget nyitnak meg, amely azt jelenti, hogy elveszítjük a delegáció költségvetése fölötti ellenőrzésünket, és ez tulajdonképpen még nagyobb káoszt hoz, nem megoldást. A, az Európai Unió ezzel nem tudja a külügyi szolgálatot megerősíteni, különösen akkor nem, hogyha más intézményeknek átadhatja bizonyos felelősségi köreit. Úgy gondolom, hogy ezeket kell hangsúlyozzuk az EPP frakció nevében, és köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Van-e más, aki hozzászól? Úgy látom, nincs. Köszönetet kell mondjak Branner eh, és Nainski kollégáknak, és ezzel a napirendünk végére is, eh, e napirendi pont végére is értünk. A, a kollégák eh, ugye tudják, hogy módosult a napirend, és a következő um, Volszkénák kollega napi rendi pontja a NATO parlamenti közgyűléséről, de nincsen itt Szárius Volszkénák kollega. Úgyhogy ezt átugorjuk, 10 perc technikai szünetet kérek. We have no other chance anyway. Egyszerűen nincs más megoldás.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 Május 30-án Várnában. A NATO parlamenti közgyűlésének tavaszi ö, ülésszakára került sor. 250 képviselő vett részt a partneri országokból és a szövetségesek parlamentjének képviseletében. Az EU pedig külön delegáció képviselte. Várnában öt tagú delegáció ment. Cyrus Vaszki úr, Páskó úr, Riero Madurel, Tanok úr és Jatemaki asszony képviselte a parlamentet. Ezen kívül a NATO főtitkára a bolgár védelmi és külügyminiszter is jelen volt. öt fontos témát vitattak meg Várnában, az arab tavaszt, a védelmi rendszert, Afganisztánt, az új nato védelmi stratégiai koncepciót és a számítógépes támadások elleni védelmet. Az előadunk Cyrus Wolski úr jelen van, úgyhogy azonnal meg is adom neki a szót, parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen elnök úr, ön a tényekről számolt be, én elmondom a benyomásainkat. Bizottságokban dolgoztunk, a külügyi, gazdasági, védelmi, tudományos és technológiai bizottságban. Eladások hangzottak el az új NATO stratégiai koncepcióról, a bolgár perspektívában, Kína, az arab demokratikus forradalmak, Belorúszia, és a pakisztáni legutóbbi fejlemények, illetve ezek hatása Afganisztánra voltak a fő témák. A Védelmi és Biztonsági Bizottság legfő témája az volt, hogy a forrásokat hogyan lehetne összesíteni a jelenlegi költségvetési problémás helyzetben a tagállamok ugyanis ezzel kell, hogy szembenézzenek. Külön jelentés készült a NATO-ról és az EU-ról, Amelin asszony tollából. Az új koncepció tükrében, illetve az EU, mint operatív partner címmel. A szerző a NATO-EU együttműködés elé tornyosuló akadályok elhárításáról szólt, illetve arról, hogy kölcsönös előnyöket jelentene mindez. Aztán a Lisszaboni ö, szerződés ö, nyújtotta új lehetőségekről is szó volt, az új ö, politikai vízióról, gyakorlatról. Ezen kívül a EU hiányosságait is említette katonai szempontból, végül pedig a pénzügyi válságról, ennek hatásáról, és külön utalás történt a a British Treaty of and Security. A genti keretre, illetve a novemberi együttműködésre. Az EU-NATO kapcsolatok eléggé kritikus hangot kaptak az Európai Unióra vonatkozóan. Rasmussen főtitkár úr, a bulgár kül- és védelmi miniszter ezen kívül a NATO főparancsnoka is jelen volt a találkozón többek között. Ahogy már korábban is tapasztaltuk Edinboróban, Rigában, Varsóban és Várnában, hát most is eléggé pessimista a végkövetkeztetésem. Eleinte semmi érdeklődés nem volt, aztán egy kicsit már mind, több érdeklődést mutattak a résztvevők, amikor megjött Madame Albright. Aztán az EU-NATO kapcsolatok témaköre az utolsó plenáris ülésen végül is tisztelet és figyelem hiányban szenvedett. A következő témákat érintették az összes bizottságban. Az arab tavasz, főleg az EU és a NATO operatív műveletekre Líbiában például, aztán Líbia, bár kérdőjelek vetődtek fel a műveleteket illetően, ez pedig azt jelenti, hogy a libiai állampolgárok védelme, illetve a rendszerváltás kapcsán. Aztán, ami a védelmi kérdéseket illeti, a védelmi pajzsról volt szó, illetve arról, hogy hiányzik még az együttműködés ezen a téren. Ha Törökországot nem érdekli az, hogy részt legyen a strukturális munkában, Bulgária lesz második radar befogadó ország. NATO és orosz rendszer dolgozható ki egy helyet párhuzamosan. Hosszas tárgyalások következnek az elkövetkezendő hónapok során Oroszország és a szövetségesek között. Gyakorlatilag ez volt a legfontosabb kérdés ebben a témában. Afganisztán 132 ezer katona ö, tartózkodik afgán ö, területen, ö, és sajnos elég sokan ö, meghaltak. Ben Laden ö, halálával ö, sok csapatot visszavontak, és ö, sokan hangoztatták azt, hogy az amerikai ö, légi csapások miatt nagyon sok ö, civil halt meg. 2014-re viszont minden csapatot ki kell vonni Afganisztánból. Ami az új NATO stratégiáját illeti, a helyes egyensúlyt kell megtalálni az ötös cikk értelmében a washingtoni szerződésben, illetve a számítógépes támadások és a terrorizmus elleni védelem terén. Ami az ötös cikket illeti, újra meg kell erősíteni ennek jelentőségét nem csak a balti országokra. Számítógépes támadások elleni védelem. 2007 óta fontos téma már ez. Azóta Észtországban is tapasztalták ezt. Üdvözöljük a Tallini Kutatóközpontot, illetve a szövetséges közötti információcserét. De nagyon sok még a tennivaló. Úgy, hogy ahogy említettem, az EU-NATO kapcsolatok nem voltak valami fontos témái ennek az ülésnek. És az Európai Unió impotenciája a líbiai műveletek terén beárnyékolta azt a tiszteletet és figyelmet, amelyet a NATO parlamenti közgyűlése, illetve maga a NATO az Európai Unió irányában kellett volna, hogy képviseljen. Ennek ellenére aktívan részt vettünk minden bizottság vitájában. Találkoztam dr. Karl Lamelszel, és rámutattam arra, hogy miért van szükség a kapcsolatok kiegyensúlyozottabb voltára a NATO és parlament között. Meghívtam, hogy jöjjön el Brüsszelbe a tavaszi szünet után. El is fogadta meghívásunkat. Hát majd meglátjuk, hogy hogyan valósul meg. Az EU és a NATO közgyűlés közötti kapcsolatokat, illetve az EU-NATO közötti kapcsolatokat mindenképpen meg kell erősíteni, és a parlament szerepét nyilvánvalóbbá tenni. Bukarestben októberben az 57. ülésen talán majd újabb elképzelésekkel kell, hogy megjelenjünk. Köszönöm szépen a figyelmüket al kolléga Szeruzvolsz. Köszönöm szépen Szeruzvolszki kollégának, a jelentéstövőnknek. Szeretne valaki hozzászólni? Brók úr, tessék. Köszönöm, kolléga. Tisztelt elnök úr, kedves Szeruzvolszki kollégám. Feltett né, felvetett néhány dolgot, én ezzel kapcsolatban tennék fel néhány kérdést. A Berlin Plus helyzetét megbeszélték-e a NATO ülésen az Európai Unió és a NATO közötti együttműködésre gondolok, illetve a török vétóra. Látnunk kell ugyanis, hogy a katonai együttműködés, illetve a civil menedzsment a nato belül például Afganisztára vonatkozóan nem működhet teljes mértékben, mert a törökök vétóztak és ez blokkolja a nato az együttműködésben. Engem tehát érdekelne az, hogy erről van-e valamilyen vita. És nem lehetne-e ezt a helyzetet megszüntetni. Emellett a rakéta elhárító rendszerről beszéltek-e, miután az amerikaiakkal, miután a cseh köztársaság kiszállt ebből a koncepcióból. A Vondra védelmi miniszter legalábbis így nyilatkozott, mert nem láttak elég elkötelezettséget az amerikaiak részéről a cseh köztársaságbeli rendszer felállításával kapcsolatban. Volt erről vita, és ugye a NATO ö, orosz csúcson oroszok is részt vettek nyilván, úgyhogy ez is érdekel engem, hogy ott mi történt. minden szereplő egy asztalnál ül ezeken a találkozókon, úgyhogy érdekel engem, hogy milyen volt itt a hangulat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vala, valaki más, aki szeretne hozzászólni? Tanok úr, talán? Nessun altro intervento? Más nem szeretne hozzászólni? NATO parlamenti közgyűlésről van szó. Ah, well, that because I will say a few words. <laughs> Jó, hát akkor mondok néhány szót. is the Varna. Yes. Yes, well, I accompanied uh, as first vice president of the uh, delegation. Uh... Az elnökünkkel együtt uh, jártam ebben a delegációban, hogy tagja voltam ennek a delegációnak, érdekes napokat éltünk meg. Nem igazán örültem a nemzeti parlamenti eh, kollégáknak még mindig a visszahúzódásának, mi többet veszünk részt a eh, valódi vitákban, és több munkát végzünk, mint ők. Azt hiszem, hogy itt egy kulturális megosztottságról van szó, amelyet nem lehet majd könnyen megszüntetni. Beszéltünk Afganisztánról részletesen, beszéltünk Líbiáról, a párhuzamos missziókról, Afrika szarván, az Atlanta misszióban és egyéb missziókban. Ezeket a területeket felvetettük tehát. Egy ülés külön a NATO-EU együttműködéssel foglalkozott, ott meg sem említették az Európai Parlament szerepét ebben, úgyhogy eh, hát egy kicsit siralmasnak tekinthetem a mi szempontunkból ezt a találkozót. Minden esetre a nemzeti parlamenti kollégáknak legalább példát mutathatnánk, hogy mi komolyan vesszük ezt. Köszönöm, Lánzbergis kollega. Thank you, Mr. President. Yes, I see. Köszönöm szépen, elnök úr. A Várnában a legtöbb, legnagyobb problémáról senki nem beszélt. De talán beszélhetünk róla, ha már úgyis erről a témáról, a NATO problémáiról beszélünk. A legfontosabb probléma az egyre nagyobb bizalom hiány az a NATO európai tagjai és az Egyesült Államok között. Az egy Gates úr egy nagyon jelentős megjegyzéseket tett a biztonsági beruházások hiányosságáról, illetve az európai partnerek csalódottságáról az amerikai ö, orosz megbékéléssel kapcsolatban, ami a rakéta pajzs felállítását illeti. Miért nem használtuk ki ezt az alkalmat? Most sok időnk van. Most kihasználhatnánk az alkalmat arra, hogy beszéljünk a legfőbb problémáról. Ne csak arról beszéljünk, hogy mi volt szép és jó Várnában. Kollega Lizek, prezo, prego. Lizek kollega, tessék, Lizek kollega, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerjusz Volszki úrtól azt szeretném kérdezni, hogy ezen parlamenti közgyűlés alatt Várnában beszéltek-e Grúziáról? Grúziáról egyrészt eh, itt eh, arról beszélek, hogy az orosz hadsereg elfoglalta eh, Grúzia egyes területeit katonai, katonai erővel, a másik pedig a Grúzia NATO tagságát illeti ennek a perspektíváit. Erről volt, volt-e szó? Emellett azt szeretném kérdezni, hogy volt-e szó a hegyi Karabach régió veszélyes felfegyverzéséről. A harmadik megjegyzésem pedig, vagy talán inkább kérésnek tekinthető ez, hogyha Lamers elnök itt lenne a parlamentben, akkor talán nem lenne rossz ezt az ülést az Európai Bizottság ülésével összekötni. Van-e még hozzászólás? Szájus Oszki úr szeretne hozzátenni valamit. Köszönöm szépen. Elmár Brocknak szeretnék válaszolni, de ő nagyon elfoglalt Franciska Brandnerrel. You don't need my answers. Nem kell, hogy válaszoljak? Semmi szükségre? A Berlin plusszal kapcsolatban semmi új nem hangzott el, el már. Hogyan lehetne Törökországot megbékéltetni az európai ügynökségekkel kapcsolatban, hát ez semmi új nem, nem hangzott el ezzel kapcsolatban, úgyhogy kicsit zsákutcában vagyunk még mindig. Hadd mondjam el, hogy a három évvel ezelőtti Edinburghi csúcs találkozó után ugyan ezt a megjegyzést tettem, az iráni parlamenttel egy E, szintere kerültünk, mint delegáció, a Magillal, tehát nagyjából ez a bánásmód, ami jár nekünk. megpróbáltunk átugrani az árnyékunkon, Császtánok és mások is, e, és szuper aktívak voltunk, de, de mivel a protokoll szinten E, ide soroltak be minket, amit említettem, nem kaptunk szót a vitákban. A NATO főtitkárával, a líbiai főparancsnokkal szóló vitában nem kaptunk e, egyszerűen szót. Ennek ellenére nagyon is aktívak voltunk, ahhoz képest, hogy hányan, vettünk, hányan személy volt a delegációban. A nemzeti parlamenti kollégáink, akik ott vannak, ők más világban élnek. nemzeti szinten mások foglalkoznak a NATO-val, és mások foglalkoznak az EU-val. Úgyhogy ez teljesen más. A nemzeti parlamenti kollégáink megértését is nehezen tudjuk megszerezni. Az egyetlen megoldás, az egyetlen válasz, itt, itt Elmar Brock fontos e, és Gualtieri fontos állásfoglalására gondolok, a nemzeti parlamentekről szól ez, nemzeti parlament és az EU, hogyan lehet a két szintet összehozni. Nos, tehát a gyengesége a NATO parlamenti közgyűlésnek a következő Egyrészt ez egy dekoratív szerv, mm, ami a vitákat illeti rendkívül érdekes, hiszen valóban szakértők gyűlnek össze védelmi és biztonságpolitikában, másik oldalon viszont annyira nemzeti szinten dominált, nincsen igazi NATO szint. Pedig mi ezt szeretnénk kialakítani, létrehozni. A Brock Galtieri jelentéssel ezt a nemzetek feletti szintet. Tehát vertikális integrációt szeretnénk létrehozni a kül- és a biztonságpolitika nem, nemzeti szintjei között, ami azonban aggasztó, az az, és amit hangsúlyozni szerettem volna, az az, hogy a NATO közgyűlés és a parancsnokok is az Európai Unióra kiegészítésként tekintettek, mint egy olyan szervre, amely, amely hozzájárul, kiegészíti az ő tevékenységüket. Eh, a két szervezet között eh, hatalmas a, a hézag, hatalmas a szakadék. Amit Landsbergis eh, elnök úr mondott, a Gate beszéde után a világ megváltozott. Nyilván sokan meghallgatták ezt. Az amerikai elkötelezettséget kérdőjelezi meg, és általában a NATO létjogosultságát. Ez ennél inkább, annál inkább is megmutatja, hogy mennyire fontos európai pillért építeni KKBP-vel, illetve közös biztonságpolitikával és védelmi politikával. Nyilván tudják, hogy 20 évvel ezelőtt az európai hozzájárulás 50% volt a NATO-hoz, most 25%. Az amerikaiak az európaiakat tehát, nem is tudom, hogy mondjam, hogy ne sértsek meg senkit, parazitákként kezelik. Nagyon sok tagállam nem akar egyáltalán részt venni a katonai akciókban és azt gondolom, hogy a helyzet komoly. A kettő közötti kontextus hiányzik, és ez megmutatkozott a líbiai műveletben is, a költségvetés csökkenésében, a saját érdekeink elhanyagolásában, ahogy erre utat, mi mit tehetünk a parlament? nekünk a nemzeti parlamenteken keresztül kell fellépnünk, hogy pán-európaibb és kevésbé nemzeti érdekek által dominált megközelítést eh, valósítsunk meg, hiszen nagyon sok nemzeti parlamenti hozzászólás triviális dolgok eh, megismétléséből állt. Liszek, úr meg kell, eh, úrnak csalódást kell okoznom, Grúzia nem volt napirenden, a NATO tanácsának reakciója ellenére. Nyilván emlékeznek eh, erre a reakcióra. A grúziai bevonulás után volt egy rendkívüli afetülés, emlékeznek a reakciókra, most azonban úgy tűnik, hogy mindenki elfogadta a helyzetet, és nem kérdőjelezi meg az Oroszországgal való zöggenőmentes viszonyok érdekében. Úgyhogy ez egy non-issue mikrofon nélküli hozzászólás. Nos, Grúzia tehát egy nem létező téma, és én azt szerettem volna, azt az üzenetet szerettem volna a hozzászólásaimban és a folyosón is átadni, hogy mondhatjuk összességében azt, hogy az EU és a NATO közötti komplementaritás Afganisztánban hiba volt, kudarc volt. Nyilván emlékeznek a német tábornokról, aki visszatért Afganisztánból, és azt mondta, hogy nagyon kicsi volt a hozzájárulásunk, a NATO ezt nem értékelte. Libya az utolsó vagy a következő esélyünk arra, hogy bebizonyítsuk, hogy az Európai Unió igenis tud együttműködni. Ez volt az üzenet. De a tényállás ellentmond ennek. Úgy tűnik, hogy a NATO nem érdekelt ebben, az EU pedig képtelen a helyzetet kezelni, úgyhogy tényleg, ami a biztonsági törekvéseket illeti, reménytelenek tűnik a helyzet ugyanezek az országok, amelyeket különböző emberek képviseltek, különböző hangon szóltak fel. Azt hiszem, hogy megint csak vissza kell térnünk a Brock Gualtieri állásfoglalásra. Az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között valamilyen eh, biztonsági és védelmi fórumot kell létrehozni, közös üzenetet, közös eh, politikai iránymutatást a eh, biztonság és a védelem érdekében hiszen a gazdasági válság és eh, a görög krízis eh, események hullámai elsodornak bennünket, és nem látjuk a többi problémát. Gates is ezt üzente, hogyha 30-40 ezer katonát eh, tudunk küldeni, akkor minden, bármilyen potenciális konfliktus eh, esetében védtelenek maradunk, hogyha ennyi katonánk elmegy eh, misszióra. Azt hiszem, hogy a szakbizottságok, eh, például a SZEDE és a NATO bizottságai is alapvetően újra kellene, hogy tárgyalják a biztonság és védelmi dimenziót, hiszen Hogyha megnézzük a papírokat, papíron minden nagyon jól néz ki, itt van ez a KKBP, egyesek szerint ez nem működik, aztán a KKBVP, egyesek szerint nem működik, itt van a fő képviselőnk, egyes esetekben néha hát ő létezik, de hát nagyon nagy késlekedéssel lép fel. Ami a, amit a polgárok elvárnak a NATO-tól és az Európai Uniótól, az a biztonság. És hogyha kiderül, hogy remélhetőleg erre soha nem kerül sor, de ha kiderül, hogy nem tudunk nem tudunk teljesíteni, ugyanúgy, mint az eurózónával kapcsolatban, akkor ez maga a katasztrófa. Elnézést, hogy ilyen szomorúan foglaltam össze. Tenok úr! csak összeszedtem a gondolataimat, fel akartam vetni valamit, és most eszembe jutott. Tökéletesen egyetértek Jacek Szárius Volszkival, már hát megint csak szájártatás folyik az EU szerepéről, kiegészítő voltáról, de gyakorlatilag az egész elképzelés nagyon negatív. Ott volt az afganisztáni vita, ahol jelen voltam, aztán az Európol, stb. És az észte képviselő ott rendkívüli módon kritizálta mindezt. De amit fel akartam vetni, a britek talán nem meglepő módon voltak a legellenségesebbek a képviselők részételt illetően, és sajnálatos módon Paskó sajnos nincs itt, de Páskó úr elmondta nekünk, hogy mi történt, és aztán az érintett képviselővel együtt meg is erősítettem ezt, hogy a szocialista csoportban, mert ugye egy politikai családonként szervezik a tárgyalásokat, egyértelműen támadták azt, hogy milyen szerepet játszanak a az ellenőrzés terén a védelmi és biztonságpolitikában a képviselők, egyik képviselő volt az. El kell mondanom, hogy Paszkó úr bátran megvédte az Európai Parlament szerepét a kül- és védelmi politika terén. Hát Nagyok a fenntartások a nemzeti képviselők részéről, főleg a britek vezetik ezt az egészet, mindenféle műveletet illetően. És ugye visszatérve arra, amit Brokul és Rafur is említett, hogy a, a neu mi a helyzet, mint testülettel, erről beszéltem Richard Ottaway-jel a hétvégén, és ők a 10%-ot szeretnék volna, nem csak 6 képviselőt, hanem mondjuk 10%-ot, ne csak 15. Én azt mondtam, hogy talán többen is lehetnénk, és kompromisszumot ér, érhetnénk el, de nyilván hát ez majd valakinek a döntés körébe tartozik itt a parlamentben. De mindenképpen le kell zárnunk ezt a vitát, mert addig, amíg ez nem történik meg, nyitva marad. Csak azt szerettem volna elmondani, hogy Paskó úr nagyon jól megvédte az európai képviselők szerepét a szocialista frakcióban. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Van-e még valaki, aki szeretne szólni? Jó, akkor következő téma. Állásfoglalás tervezet következik a 9-es, 10-es cikk végrehajtását, illetően a Lisszaboni szerződésben a kül- és védelmi politikai együttműködés terén, a KBVP, KKVP terén. Nos, együtt kell működnünk a nemzeti parlamentekkel. A KBVP és KKVP monitorozása terén egyértelmű mandátumra van szükségehez, és engedjék meg, hogy röviden elmondjam, hogy miről is van szó a vita eredete a parlamenti monitorozást illetően az egyes jegyzőkönyvben található, a Lisszaboni szerződéshez csatolva, amely a nemzeti parlamentek szerepével ről szól. A tízes cikk ebben a jegyzőkönyvben azt írja elő, hogy nemzeti parlamenti kollégáinkkal ülések keretében tárgyaljuk meg a KBVP, KKBP-re vonatkozó kérdéseket mindig is az volt az álláspontunk, hogy a parlamentek közötti együttműködés bármilyen formája ezen a területen is megállapodás feltétele, ez van a 9-es cikkben, ebben a jegyzőkönyvben. És ami a KBVP, KKBP-t illeti, a szerződés értelmében egyetemű monitorozó szerepünk van. Így a parlamentek közötti ülések során amikor ilyen kérdésekről van szó. Intézményes szerepünkkel kell indítanunk. Brock, Valtier és Duff képviselők készítették elő a tegnap kiosztott szöveget, és ez egyelőre csak angolul áll rendelkezésre. Ez már létező szövegek alapján készült, amelyet már elfogadtunk Albertin és Gattieri úrak tollából. Ezek a közelmúltban kerültek elfogadásra. Hogyha meg tudunk egyezni, akkor ma délután Albertini úr, elnökünk a, a parlament plenáris elé terjeszti, és akkor a napi rendre tűzik. Most azoknak adom meg a szót, akik hozzájárultak a szövegezéshez, és majd megnyitom a vitát. Először is Brock kollégának adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, csak néhány eh, kiegészítést eh, szeretnék tenni ahhoz, amit ön elmondott, nem akarom ezt megismételni. Látnunk kell, hogy ebben a kérdésben nagyon nagy a vita a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között, de a nemzeti parlamentekben is azon, azok között, akik Európa politikát képviselnek a kozákban, és a kül, külpolitikusok között. A kozákban mindenről lehet ugye beszélni, de a nemzeti parlamentek együttműködéséről van szó, eh, amelyen az Európai Parlament is részt vehet bizonyos mértékig. Ezen parlamentközi együttműködésben a 9-es eh, cikkről van ugye szó. Tehát egy közös álláspont meghatározásról van szó, és a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament együttműködéséről. Ebbe beletartozik az Európai Parlament részvételének minimális szintje, és itt nem arról van szó, hogy az Európai Parlament a 28 delegáció egyike. A napirend meghatározása terén, a titkársági munkaterén meg kell, hogy vas, valósuljon az együttműködés. Nem lehetünk a kozák egyszerű kis nyúlványa. Ez nem működik. A főmegbizottal is beszéltünk a költségvetési jogunkról, aztán, hogy az Európai Parlament kezébe kerül-e a polgári mm, menedzsment kérdése költségvetési vonulatokkal együtt. Itt arról van szó, hogy minden egyes nemzeti parlamentnek a jogait érvényesítenie kell a saját eh, kormányával szemben, és mindenkinek megvannak a maga alkotmányos eh, jogosultságai. Hát eh, ezzel kapcsolatban meg kell nézni az Európai Parlament, illetve a, a nemzetállamoknak az alkotmányát. Nos, itt olyan döntések is születhetnek, amelyek problematikusak lehettek, lehetnek nekünk. Az Európai Parlament és a Trojka legutóbbi ülésén, ülésével kapcsolatban levonhatjuk azt, hogy nagyon fontos lenne, hogy itt is világos tárgyalási mandátuma legyen ez az Európa, Európai Parlamentnek. Alapvető együttműködési kérdésről van szó a par- nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között, ezt fenntarthatóan kell megvalósítani. Úgyhogy ennek értelmében kell kidolgoznunk az álláspontunkat, és a következő fél évben a, ugye lengyel elnökség lesz, lengyel parlamenti elnök vezetésével folyik ez a munka. A szemben és a Szenátusban ülő lengyel kollégáinkat arra kell kérnünk, hogy egy kompromisszumot dolgozzanak ki a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között. Úgyhogy fontosnak tűnik számomra, hogy ne legyenek félreértések, megfelelően kell megállapítani az álláspontunkat, úgyhogy kérem a kollégákat is, hogy vegyék komolyan ezt a munkát, és használják ki a befolyásukat. Ön helyesen elmondta, hogy átfogó anyagot készítettünk, és ezeket nem kell ezeket a pontokat, a Gualtieri jelentésben szereplő pontokat még egyszer megismételni, de egy rövid összefoglalás nem ártana. Köszönöm. Gualtieri úr nincs itt. Dáfúr, a szó. Um, I'm most grateful that the committee Elnök úr, igen, hálás vagyok. Amiatt, hogy a szakbizottság támogatta mindhármunkat e területen. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament érdekét úgy kell szolgálnunk, hogy az bizalomgerjesztő, udvarias, de mégis szisztematikus legyen. A korábbi vita a NATO-ról azt bizonyítja, hogy nem egyszerűen koszak problémáról van szó, hanem messze tovább nyúlik, talán akár még a nemzeti parlamentek politikai spektrumán is. Igen, nagyra értékeljük ezt a bizalmat. Úgy gondolom, hogy a parlament álláspontja azért fontos, hogy elhangozzék, mert hogy nagyra tartjuk saját politikai álláspontjainkat, hanem azért, mert azt szeretnénk, hogyha a közös külügyi és védelmi politika minősége javulna. Az Európai Parlament segítséget nyújthat a tanácsnak abban, hogy ezt a közös politikát kialakítsuk. Az a megoldás, amelyet a koszák ajánl, az nem csak a koszákra vonatkozik. Nem a nemzeti parlamentek védelmi és belpolitikai szakértőit eleve, is, eleve kizárná, és ezért nem működne a koszák szempontjából, de a mi szempontunkból sem. Fontos leszögezni, hogy még nincs megállapodás a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között. És az is fontos, hogy bátorítsuk az elnökök konferenciáját, parlamenti elnökök konferenciáját és a koszákot a tekintetben, hogy megfelelő, átfogó megoldást találjanak számunkra. Tudom, hogy Buszek elnök úr is nagyra értékelné, hogyha egyértelmű iránymutató érkezne tőlünk, a szakbizottságtól és a plenáristól is, mert Buszek úr az az elnök, aki meghatározza a külügyi vonalat, és aki a lengyel elnökséggel kapcsolatot tartat. Nem lesz számára Azonban túl egyszerű a tárgyalás. Remélem, hogy a szakbizottság ma délután ezt majd elmondja, és az elnökök konferenciája pedig egyetért azzal, hogy ez egy rendkívül fontos eljárás a plenárison majd. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tanak úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr tulajdonképpen előre jelzem, hogy csak haloványan utalok majd mindenre, és elismerem azt is, hogy a nemzeti parlamentek alapja, különösen a francia és a brit parlamenteké úgy gondolja, hogy ez még egy delegáció Ezt a külügyi szakbizottság elnökének is elmondtam, nem szükségszerűen ellenséges sem az EU-val, sem a parlamenttel szemben sem, de természetesen az alsóházat meg kell, hogy győzze, és megfelelő ember arra, hogy, hogy tárgyaljunk vele. Hat ember nem felel majd meg ennek a képvis, ennek a bizottságnak ő 10%-ot fogadna el, hogyha 650 valahány a, a teljes létszám, akkor 15 embert küldhetne az EP. Úgy gondolom, hogy az én frakcióm is ilyen léptékben gondolkozik. A brit konzervatívok azonban ebben a, ebben a körben nem e, jelennének meg, tehát tulajdonképpen tagadja a, a mi létünket, pedig ennek igen fontos szereplői lehetnénk a tárgyalásokkal kapcsolatban vagy egy magasabb számot szeretnék, nagyon érdekes megfogalmazás a teljes kontingens 27 tagállamból, mint egy 7300 embert jelent. Ha, 750, ha 750-nel elosztjuk, akkor olyan nagyságrendileg, tehát 7700-ról van szó összesen, és akkor 12 százalék lenne a megfelelő arány. Ha tehát meg tudnánk egy olyan 20 képviselőben állapodni, azzal az áradékkal, hogy évente áttekintjük a létszámot, akkor lehet, hogy tárgyalhatnánk ezekkel az emberekkel. Én ugyan a, a, a, amiatt aggódom, hogyha irreálisan magas lesz a, az LP e képviselők száma, és tudom, hogy Dáfur legalább az itteni parlament negyedét szeretné oda is átirányítani. Szóval akkor a korábbi események alapján azt mondhatnám, hogy egyszerűen nem mennének el a mi kollégáink, sőt a nemzeti parlamentek képviselői sem mondjuk olyan 12-en lennének, vagy 6-an ott, és az, amikor üres sorok vannak a mi számunkra kijelölt helyeken, az nevetségesítek ki az egészen. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, ahogy Brock és Dafur fogalmaz vagy gondol, figyelembe veszük, hogy ezt nem, tudják, nem tudnánk teljesíteni. A másik dolog pedig, amit még Richardtól tudom, hogy szeretné, hogy ne az EP legyen az, amely a titkárságot, a termeket és a háttér szolgáltatásokat adja, úgy gondolják, hogy ez túl sok lenne az EP-nek. Sokkal inkább az lenne jó, hogyha a nemzeti parlamentek keretében a soron következő elnökség eh, szervezésében vagy adhok formában, ahol éppen van egy üres terem meg szerveznék Szerintem ebben is kompromisszumra kellene jutnunk. Nem igazán látom be, hogy miért kellene ebben az épületben lennünk, ha a képviselők ráadásul örülnének, hogy valamelyik nemzeti parlamentben lehetnek, az is jó de hogyha a számokba belebonyolódunk, akkor nem jutunk tovább. Köszönöm. Szárzeborszki úr a következő. Szárius Volszki úr a következő. Köszönöm szépen. A külügy, a közös kül- és védelmi politika, ez egy új rövidítését is kaphat, gondolkodjunk el rajta, de nézzük a lényeget új keretekre van szükség, ahogy a korábbi viták is mondják. A fő kérdés nem az, hogy hány ember, hány képviselő, hanem inkább, hogy ki. Ki legyen a nemzeti parlamentek delegációinak össz, ö, tagja. Ahogy az előttem szólók mondták, ugye két világa van a külügy és biztonságpolitikának. Az, biztonságpolitikának az egyik a NATO, képviselők, a másik pedig az MEP. Azt hiszem, a koszák kimondottan rossz hely arra, hogy ezeket a kérdéseket megtárgyaljuk, mert azok nem értik sem, és nem is érzik át a probléma jellegét. De a kofák se lehet, ez ugye a, a külügyi, külügyi szakbizottságok elnökeinek bizottsága. Én magam is voltam egyszer itt tag. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a kofák alapvetően jellemző a nemzeti parlamentekre abból a szempontból, hogy mindegyik újra akarja feltalálni a spanyol viaszt. Emlékeztetnék a bulgár képviselőre. Az önök honvédelmi minisztere volt az? Rasmussen? Vagy ki? Hogy hívták? Passinak hívták őt, Passi. Tehát minden jó akarattal neki fogtak a tárgyalásoknak, vitának, gyakorlatilag feltalálva az Európai Parlamentet, és amikor megmondták nekik, hogy ez már létezik, akkor meglepődtek. Tehát közös missziókat, megfigyelőket akartak, valami olyasmit akartak, mintha a nullából akarták volna megteremteni, pedig már létezett. Szóval nem az a lényeg, hogy hány, hanem hogy ki akik az ilyen üléseken részt vennének, azzal teljesen ellentértek, ahogy a parlament, a titkárság kellene, hogy hogy legyen, én Tanok kollégával nem értek ebben. Én azt tartom a legfontosabbnak, hogy a különböző nemzeti parlamentek mely részéből delegálnák a tagokat. Végül is két kalapot kell, hogy viseljenek, egyrészt a NATO-val, EU-val kapcsolatban a biztonsági és védelmi politikát kell, hogy képviseljék, ne csak a titkársági emberek legyenek, akik az érme másik oldalát ne ignorálják. Nehéz persze megállapodásra jutni, már csak amiatt a szomorú helyzet miatt is, hogy a nemzeti parlamentek túlhangsúlyozzák korporatív érdekeiket. És rövidlátók vízió nélküliek, és nem tudják, hogy mennyien sürgősen szükség van erre, hiszen semmiféle operatív nincsen a parlamenti szinten e területen, hogyha a nemzeti és a, az európai szint valahogy nem fuzionál. Elfelejtjük a parlamentnek a fontos kérdéseit, és, ez, és amiatt, ami ugye fölött állni, és ugyanez vonatkozik a nemzeti parlamentekre is. A kofákot meg sem említi ez a jelentés, és úgy gondolom, hogyha bármilyen csoportosulás lenne, akivel lehetne tárgyalni, és mondjuk valamilyen fajta pedagógiai munka eredményes lenne, akkor azok a kofákban lévők. Az interparlamentáris EU és nemzeti parlamenti szintű üléssel kapcsolatban azt mondanám, hogy a védelmi, a NATO delegációk, tehát a védelmi bizottságok, biztonsági szakbizottságok emberei lehetnének és integratív formában működhetnének együtt, a saját hatáskörüket nem túllép, túllépve. De mégiscsak ők azok, akik a kül, biztonság és védelmi politikát a nemzeti parlamentek nevében végig gondolhatnak. Ez nem a koszák, nem az, a biztonság és igazságügyi politika, hanem azok, akik a NATO szakértői. Bár nem tudnak semmit, a, a, olyanok is vannak, akik NATO szakértők, és nem tudnak semmit az e- euról, vagy fordítva. És nem tudják, hogy van a CFSP és a CFTP. Mondjuk, mert az újságot olvassák, de az életben már nem tekintenek bele. Köszönöm szépen, Brandner és Hunnis kollégák. Branner kolléganő, és utána a Hontis kollégában a sorrendben. Köszönöm szépen. Nagyon röviden hadd mondjam el, hogy támogatjuk Brock és Gualtieri urak megközelítését. Természetesen tárgyaltunk erről a nemzeti parlamenti képviselőkkel is, legalábbis nyomon követik ezt a legtöbben. Különösen egyetértünk a kettes bekezdéssel, ami nagyon jó. úgyhogy támogatjuk, és ezzel be is fejezem. Köszönöm. Köszönöm, Hontis kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Szink úrat helyettesítem. Συνεδρίας. Η δική, μου, η Nos, kedves kollégák, lenne egy megjegyzésem, illetve neki lenne egy megjegyzése a parlamenti közgyűlésben, illetve az az Európai Parlament és a Nemzetparlamenti Együttműködésekben van egy dolog, amelyre oda kell figyelnünk, mégpedig az, hogy erősíteni kell a nemzeti parlamentek szerepet. Miért mondom ezt? Nyilván önök is tudják, hogy a külpolitika és a védelmi politika kérdése még mindig tagállami kompetencia. Sajnos, hát én nem teljesen értettem minden elemet, amit itt felsorakoztattak az Európai Parlament, illetve a Nemzeti Parlamentek szerepével kapcsolatban, de van egy probléma az európai szemeszterrel, gazdasági szemeszterrel, ugyanis a nemzeti parlamenti képviselők nem tudják a gazdaságpolitikák, politikai döntéseket visszakövetni. És azt hiszem, hogy ebben, az, ebben a témában, amiről most szól a vita, nem engedhetjük meg ugyanezt. A Lisszaboni eh, szerződés 9-es és 10-es cikkének megfelelően azt gondoljuk, hogy parlamenti ellenőrzést kell biztosítani a KBVP és a KKBP eh, felett, és ezt az Európai Parlamentnek és a Nemzeti Parlamenteknek kell elvégezniük a következő feltételek mellett, és ehhez ragaszkodnék. A parlamenti monitorozás során a parlamenteknek lehetővé kell tenni azt, hogy a, ezen közös politikák döntéseit visszautasítsák. Ami a jegyzőkönyv 9-es és 10-es cikket illeti, és amely szerepel az állásfoglalásban, most tehát a parlamenteknek joguk kell, hogy legyen arra, hogy információ, tájékoztatást kérjenek, hogy a KBVP-vel és a KKBP-vel kapcsolatban tájékoztassák őket a missziókról és egyéb döntésekről. Tehát teljes parlamenti ellenőrzést kell megvalósítani. Az Európai Unió külügyi szolgálatá fölött is, amely a KKBP-nek a végrehajtó szerve. Az Európai Bizottság, a tanács együttműködésére van itt szükség. A parlament elfogott, elfogadott egy állásfoglalást, amelyben a nemzeti parlamentek szerepét nem korlátozza. Összességében annyit mondanék, elnök úr, hogy nem, kell, nem szabad a nemzeti parlamentekről negatív hangvétellel beszélni. Azt gondolom, hogy meg kell őriznünk a valódi eh, szerepünket, a valódi ellenőrző szerepünket eh, a nemzeti parlamentek számára is, eh, illetve felmerül még egy másik kérdés ebben a témában. Ki fogja képviselni a nemzeti parlamenteket? Én a következőt mondanám, a nemzeti parlamentek képviselete olyan kell, hogy legyen, hogy ez minden frakciót lefed, mert általában ezek, ezekben a küldöttségekben a nagy frakciók vesznek részt, és a nemzeti parlamentek képviselete nem igazán reprezentatív jellegű, nem fed le minden véleményt, amely létezik a parlamentekben. Ez elengedhetetlen, hogyha valódi a választott szervek, az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek, mint választott szervek szerepét meg akarjuk őrizni. Köszönöm. Bene, non ci sono altri inter... Mivel nincs más hozzászóló, de Cyrus Wolski szeretne még egyszer szólni, parancsoljon. És aztán Brock úr. Allora, prima, prima Nos, először Cyrus Wolski úr, aztán Duff úr, és aztán Brock úr következik. Igen, jeleztem. Úgy gondolom, hogy a nemzeti parlamentek elnöki szintje és a koszák szint nem a megfelelő alap ahhoz, hogy ezt a javaslatot kidolgozzuk. Ez az első. A másik pedig, ami a méretről szóló vita nem a megfelelő vita, mert nem ez lenne az a szint, ahol szavazni lehetne. Ha múltáról például hárman vannak, akkor a német delegációnak legalább tízszer annyinak kellene lenni. Megpróbálom a lengyel nemzeti parlamentet meggyőzni, hogy a lengyel elnökség idején próbálják ezt a javaslatot majd valamilyen formában előterjeszteni. Kordenak lehetne, tehát nem a külügyi bizottságok elnökeinek, hanem a külügyi, védelmi és NATO delegáció elnökeinek eh, konferenciája, vagy valami ilyesmit. Tehát ez azt jelezni, hogy minden nemzeti parlamenttől meghívnánk valakit, függetlenül a méretétől, mondjuk két eh, külügyi szakbizottsági elnököt, alelnököt, biztonságit és NATO delegációs elnököt, alelnököt. De még ezt ezen módosíthatom, de ne próbáljunk reprezentatív testületet az alapján, ahogy mi, a, amilyen a mi felépítésünk, vagy ahol a Nyugat-Európai, Nyugat, Nyugat-Európai Unió közgyűlését építették fel. Nem, hanem olyan értelemben legyen reprezentatív, hogy gondoljuk végig, hogy hogy melyek azok a fő vonalak, amelyek a, a kül- és biztonságpolitikával és védelmi politikával foglalkoznak. Talán az EP külügyi szakbizottságaként egy ilyen ülést mindenféle formalizálás nélkül is konzultációként összehívhatnánk, felvetve azt a kérdést, hogy mi, mi legyen a következő lépés. Mert hogyha a a nemzeti parlamentek elnökeire bízzuk ezt, vagy a koszák kezére, bí, kozákra bízzuk, akkor szerintem annak az lesz az eredménye, hogy hát mondjuk így, hogy hamar nem jutunk a végére. De hogyha a három szakbizottságra NATO delegáció külügy, tehát külbiztonság és védelmi politika elnökeire, alelnökeire bízunk, akkor ezek olyan emberek, akik érzik, hogy erre szükség van, mert ilyen nincs még. És akkor egy ilyen gyülekezettel, ilyenekkel együttműködve, akik azonos hullámhozon vannak velünk, vagy még ha nem is azonosan, akkor legalábbis érzik a rezgését. Mert eh, érzik a... és ugyanolyan hatásköreik vannak a e területen. Ellentétben Franciszkával, bár már el is ment. Na jó, mindegy. Ő ugye azt mondja, hogy neki a kettes bekezdés tetszik. Én szerintem a kettes mondjuk jó, de triviális. Persze, ez van szükség van parlamentközi együttműködésre, de a kulcs a hármas sajnálja, hogy az EU elnökök konferenciájának, azaz nemzeti parlamentenek nem sikerült megállapodásra jutni. És mi afed egy ilyen konzultációból nyilvánvalóan nyernénk. Megpróbálom a lengyel nemzeti parlamentet, mint elnökséget meggyőzni arról, hogy koordináljon, javasoljon, hogy ebből a zsákutcából végre kikerüljünk, hogy ezt a fajta mellékutcát végre hátrahagyhassuk, mert nagyon nehéz idők elé nézünk. Köszönöm. Köszönöm, Dáfur. Mm. Azt hiszem, hogy Jacek teljesen jól látja valóban a kulcs a hármas bekezdés. Nagyon kritikus. Ami kulcsfontosságú, az, az ez. Hogyha a, koszák, a budapesti koszák eredményét megnézzük, ahol a legtöbb parlamenti képviselő azért ott volt, és arra a következtetésre jutott, hogy hogy rendezték ezt a dolgot, és a koszákot a külügy és védelmi politikára specializálták kvázi, Öm, ők ezt úgy értelmezték, hogy ezzel rendezték az EP felé való kérdéskört, és jelezni kell felé, hogy ez, feléjük, hogy ez nem így van. Úgy gondolom, hogy ez a fajta ignorancia, amelyet alapvetően tapasztalunk a nemzeti parlamentek részéről, arra vonatkozóan, hogy az EP-nek milyen általános szerepe van e tekintetben, és arról, hogy milyen jellegű a közös kül- és biztonságpolitika. Nos, erre vonatkozóan mindenképpen tárgyalni kell, de ehhez időre van szükség, hogy, hogy a NATO-t is hitelesítsük, kalibráljuk erre, és Catherine Ashtont is meg kell győzni arról, hogy tekintse át a, a külügyi szolgálat munkájának a módszerét is hogy az európai érdekeket erőteljesebben jelenítse meg globális szinten és hatékonyan. Még nem sikerült vég, semmiben megállapodni, amire azt mondhatok volna, hogy most ez így működik. Bármiféle új interparlamentáris együttműködési forma e témakörben részben reprezentatív kell, hogy legyen tehát földrajzi értelemben és az EU pluralizmusa szempontjából. De Jacsekkel egyetértek abban is, hogy lehetőséget kell annak is biztosítani, hogy a szakértelmet, a specializációt erősítse, növelje ebben a házban is, és a nemzeti parlamentekben is. A koszák tulajdonképpen úgy döntött, hogy megszünteti a kofakot, és a kofadat, vagy akárhogy is hívják, tehát ezeket a védelmi e, szakbizottságok elnökeinek konferenciáját. Minden megfelelő konzultáció nélkül ezeket a, a döntéseket a nemzeti parlamentek bevonása nélkül kapta meg. de úgy gondolom, hogy meg kell próbáljuk ösztönözni azonban az együttműködést, amennyire csak lehet. És ezzel a határozattal ezt tesszük. Charles Tanaknak azt mondanám, hogy a, az, hogy a britek semmiképpen nem akarnak az Európai Parlament épületében ilyen jellegű megbeszélés konferenciát tartani, hát ez abszolút abszurd, gyerekes és drága. Egy olyan helységet találni, amely megfelelne egy ilyen többnyelvi konferenciának, igen, jelentős költség és nem hiszem, hogy a nemzeti parlamentek képne, képesek lennének ráadásul megfizetni ezt. A britek mindig azt mondják, hogy a tanács épületében kellene találkozni, vagy a Justus Lipsiusban, ami szintén abszurd, hiszen ott sincs olyan terem, amely a, ennek a méretnek megfelelne. Úgyhogy szerintem ez egy sajnálatos és Pitiáner hozzáállás a britek részéről igazából teljes mértékben tükrözi azt, hogy az Európai Unióról vélekednek. Sajnálom, ezt nem tudtam mikrofonon kívül elmondani. Lehet, hogy megszállottságnak tűnik, hogy mindig mondom, de úgy gondolom, nem szabad, hogy ezt a 6%-os számot elfogadjuk. A 100 162-nek a 20%-a 32,4 EP képviselő. Én igenis. Ez a fajta európai parlamenti képviselőként számomra ez különösen a 0,4 azt jelenti, hogy elfogadható, és ide még a brit konzervatívak is, sőt, még egy guetag is beférne. Ultimo intervento, il collega Bro. Köszönöm, az utolsó hozzászóló, Brock úr. Látom, hogy itt nagy a támogatás az állásponttal kapcsolatban, de a számban nem állapodunk meg. Ha 40%-ból indul ki, indulunk ki, és a tárgyalások végére egy harmadot érünk el, az nem lenne rossz, de a legalsó határ az 27 képviselő kell, hogy legyen. Nem értek egyet Szárius Foszki kollégával. Két okból. Egyrészt a nemzeti parlamentekben nem az elnökök, hanem a frakciós koordinátorok vagy frakciós vezetők, a meghatározó emberek, és, és hogyha az elnökökre bízzuk ezt a feladatot, akkor nem fogja az összes frakciót lefedni az álláspont. Ezt nem intézményesen kell indokolni, hanem minden nemzeti parlamentnek, parlamentre rá kell bízni, hogy kit bíznak meg, ugyanúgy, mint ahogy mi is meghatározzuk, hogy az afed Bankit bízunk meg. Da entsprechend voranzukommen. Ich habe vielleicht... Még két megjegyzésem lenne, és ezt Szerjusz Voszki kollégától vettem át, mégpedig azt, hogy Mindenképpen helyes itt a kozákot bevonni. A hármas pont utolsó mondatának a törléséről van szó. A kozak úgy gondolja, hogy ők ezek, úgyhogy emiatt nem kellene erre hivatkozni, hogy ne ő merüljön föl félreértés. Szerjusz Foszki kollégának igaza van. És van itt még egy pont a hármas pontban. Uh, uh, with national parliaments, A lengyel elnökség megállapodik a nemzeti parlamentekkel. Hát eh, inkább ezt azt kellene mondanunk, hogy az európai parlamenttel és a nemzeti parlamentekkel. nem követelhetjük azt, hogy a nemzeti parlamentek között egyeztessen valakit. Csak azt kérhetjük, hogy a nemzeti parlamentekkel és az Európai Parlamenttel egyeztessen valaki. Úgyhogy eh, a lengyel elnökséget kérjük, hogy ebben közvetítőként lépjenek fel. Kolléga Dáf. Yes. Uh, uh, uh Dáf úr, köszönöm. Egyetértek Elmárral a második ponttal kapcsolatban. Tehát ez kiválóan megfogalmazza, hogy mit akarunk jobban csinálni. Tehát az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti megállapodásra törekszünk. Ami az első javaslatát illeti, elmondanám, hogy a kozákkal kapcsolatban e, ez egy újvarias e, megjegyzés, nem lennék ennyire diplomatikus. A kozák legalább az ülés végére megígérte, hogy ezeket a feltételeket jobban megvizsgálja. Talán diplomatikusabb lenne, ezt tudomásul venni és tiszteletben tartani, de ez nem elvi kérdés. Köszönöm, Prokúr, az utolsó hozzászóló. Értem, értem DAF kollégát, hiszen mind a ketten végig szenvedtük a budapesti ülést, és a legkedvesebb, amit a kozekkal kapcsolatban mondhatunk, az az, hogyha nem mondunk semmit. A kozákban van egy számos delegáció, német delegáció, brit delegáció is, akik azt gondolják, hogy a, a budapesti találkozón már tulajdonképpen létrejöttek ezek a fórumok, a kozák alapszabályának a módosításában folyamatnak köszönhetően, de mi nem kelthetjük azt a benyomást, hogy itt bármi is végleges döntésre került. Mivel Elmar Proknak sokkal nagyobb tapasztalata van a e témában, és sokkal idősebb nálam, e, ezért egyetértek azzal, hogy készítse elő ezt a javaslatot és ezt a végső záradékot fogalmazza meg. Kedves kollégák! Brock. Nem szeretném, hogyha itt mindenki egyszerre beszélne. Hát én ezt úgy értelmeztem, hogy talán régebb óta vagyok itt, de nem öregebb. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását. 11 óráig felfüggesztem az ülést, amikor is 11.30-ig fogunk ülésezni. Ugyanakkor emlékeztetni szeretnék arra, hogy ma szavazunk, és mivel nincs idő írásban beadni módosító indítványokat, minden potenciális módosító indítványról szóban lehet nyilatkozni, illetve szavazni róla ma délután. Köszönöm szépen.